szépen, biztos úr, és ezzel a vitát lezárom, és a következő plenáris ülésen szavazunk erről a kérdésről. L'ordine del giorno reca le interrogazioni orali. Akkor most rátérünk a bizottsághoz intézett szóbeli kérdésre a szólás, szabadság megsértése és szexuális orientáción alapuló megkülönböztetés Litvániában címmel. Kérem a hozzászólókat, hogy tartsák be a hozzászólási időket, hogy éjfélre tényleg be tudjuk fejezni a munkát. Először is a kérdés megfogalmazójának adnám meg a szót három percre. Intelt Fert asszonynak köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony. A mai este már nem először egy olyan jogszabályt vitatunk meg, amelyet elfogadhat a litván parlament, és ennek nagyon negatív hatása lehet az LMBT szervezetek számára Litvániában és ezt most ismét napirendre tűztük. A parlament ezzel kapcsolatban már elfogadott egy állásfoglalást, és én azt gondolom, hogy az, amit a holnapi szavazásra javaslunk, nagyon világos üzenet. Szeretnénk felszólítani a litván kollégákat, hogy gondolkozzanak el ezen, és nézzék meg, hogy a jogszabály ne legyen diszkriminatív az LMBT ellen. Én azt gondolom, hogy nem akarok sokat mondani az állásfoglalásról, de egyre világosabb, hogy az Európai Uniónak sokkal erősebb jogi eszközökre van szükség az alapvető jogok biztosítása érdekében. Vitatkoztunk erről már a magyar médiatörvényről, a vitatott magyar médiai törvényről, és itt hasonló dolgokról van szó. Lefektettük az alapértékeket, a közös értékeket, amelyet 500 millió uniós polgár képvisel. Ez ott van a szerződésekben, csak amikor ezt a gyakorlatban kell megvalósítani, akkor mindig baj lesz. És éppen ezért ezért, biztos asszony, én azt szeretném hallani, hogy mit gondol ön a mi javaslatunkról, hogy legyen egy európai roadmap az LMBT jogokkal kapcsolatosan az Európai Unióban. Nagyon sokat tett a nemek közötti egyenlőség érdekében a múltban, és ezzel kapcsolatban meg is született a megfelelő roadmap. Ilyen stratégiákra lenne szükség a xenofóbia ellen, a szociális kirekesztés ellen, és mindenféle stratégiánk van már az az alapvető jogok védelme érdekében, de nem az LMBT szervezeteket illetően. Erre nagyon nagy szükség van, hogy legyen ilyen stratégia. Egy stratégia, amelynek a segítségével az ignorancia, a tudatlanság, az előítéletek, a diszkrimináció és a gyűlölet ellen tudunk küzdeni, és meg tudjuk erősíteni a leszbikusok, a melegek, a biszexuálisok és a transzexuálisok jogait. És azt gondolom, hogy a litván parlament előtt fekvő módosítás megoldásokra is gondolnunk kell, de nem elég csak erre gondolni. Homofóbia minden tagállamban létezik, és szeretném még valamire felhívni a figyelmet, biztos asszony. Ez pedig nem más, mint az európai menedékjogi politika, és azok a menedékjogot kérők, akik azért kérnek menedékjogot, mert szexuális orientációjuk miatt elülöztetésnek vannak kitéve, egy felometrikus tesztet kell, hogy elviseljenek. Ez rendkívül megalázó, és ennek nincs helye az Európai Unióban. Azt szeretném hallani, hogy mit akar tenni, mit szándékozik tenni a bizottság ez ellen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Cseh kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony kollégák. Hallottunk már arról, hogy miről szól ez az állásfoglalás. És én nekem az a kérdésem, hogy milyen stratégiája van az Európai Uniónak az LMBT jogokkal kapcsolatosan? a parlament még nem szavazott az állásfoglalás mellett. Sophie Intefeld, jó maga, Michael Cashman és Christopher Fenner képviselünk négy ö, olyan frakciót, amely a többségét alkotja a parlamentnek. Tavaly nyáron Litvi, Litvániában, Vilniusban voltunk az első meleg felvonulás alkalmával támogató jelenlétünkről kívántuk biztosítani őket, és azt mondtuk, hogy ez a szászló minket véd, leszbikusokat, melegeket, biszexuálisokat, transzexuálisokat. Mi történik velünk, illetve a litvánokkal, hogyha jövőre, hogyha jogainkért vonulunk fel, hogyha elfogadják ezt a törvényt, mindannyiunkat akár 2900 euróra megbírságolhatnak azért, hogy nyilvánosan tüntetünk a szexuális orientációnkkal. Gondolom, hogy ez a heteroszexuálisokra nem vonatkozik. Ezt akarja a parlament, a litván parlament ezt akarja? Egy olyan országban, amely 20 évvel ezelőtt kivívta szabadságát, és ebben ott voltak a leszbikusok, a melegek is. Örülök, hogy a litván elnök és a kormány már kijelentette, hogy a saját alkotmányához próbál alkalmazkodni Litvánia ebben, és remélem, hogy világos mindenki számára, hogy minden társadalomban, minden időben jelen vannak ezek a kulturális jelenségek, és ez igaz a litván társadalomra is, és hogyha ezt elkendőzik a fiatalok előtt, ez csak gyűlöletet ébreszt, és erőszakot, és ez senkinek nem érdeke, sem ebben a parlamentben, sem Litvániában. Remélem, hogy az Európai Bizottság és a biztos asszony támogatását élvezni fogjuk ebben az ügyben. Köszönöm szépen. Grazie, la parola all'onorevole. Köszönöm szépen, de Jong képviselője a szó két percben. Köszönöm, elnök asszony. Én is csatlakozom az előző hozzászólókhoz. Egy másik szempontra szeretnék rávilágítani. Nem pusztán a törvényi rendelkezésekről van szó, amelyek igen súlyos következményekkel járhatnak a Litvániában élők számára. De itt szó van az azonos neműek közötti házasságok elismeréséről is, hiszen ez a törvény azt is akadályozhatja. Egy levelet küldtünk a litván hatóságokhoz pontosítás véget, és a válasz szerint el kéne hogy Litvániában érvényesül-e az azonos neműek közötti házasság szabadsága. 2013-ban egy törvényjavaslat születik majd a polgári státuszra vonatkozóan a polgárjogi elismertségéről az azonos neműek közötti házasság tekintetében. Nem tudom, hogy a szolgálatok végeztek-e ellenőrzést a tekintetben, hogy milyen következményekkel jár az egyes tagállamokban az azonos nemek közötti házasság vonatkozó jogszabályok. Tudom, hogy például Románia sem felel meg az ide vonatkozó jogszabályoknak, tehát jó lenne egy rövid választ kapni a homofóbia homofóbiáról született jelentés kapcsán is. A bizottság elkészítette az éves jelentését. Nem tudom, hogy nem kellene-e hangsúlyosabban kezelni a homofóbia kérdését az Európai Unióban. Köszönöm szépen következzék eh, Flasikova Benova asszony. Köszönöm szépen. Üdvözlöm, biztos asszony. Őszintén nem igazán értem, hogy mi történik Litvániában. Talán eh, ahhoz kéne ragaszkodnunk, hogy ez ne következzen be. Az Európai Unióban eh, voltak előrelépések, tudjuk, hogy az alapvető emberi jogok miről szólnak. És most egy olyan jelzést küldünk egy tagállam felé, miszerint ez nem érvényesül. Olyan törvény, ami a, tehát ez a törvény, amiről itt beszélünk, ez gyakorlatilag teljesen retrográd, és nem felel meg annak, amit mi el akarunk érni, mi ebben a házban, a bizottsággal közösen az emberi jogok érvényesülése kapcsán. Itt a fiatalok vagy a kiskorúak védelme, ez pusztán egy kifogás. Nyilván az erőszakkal, a szegénységgel szemben is védeni kell a kiskorúakat, biztosítani kell számukra az oktatást, az egészséget és a biztonságot. De a kiskorúakat csak, kiskorúak számára csak a heteroszexuális kapcsolatok jelenhessenek meg. Mi nem értünk egyet ezekkel a véleményekkel. Eléggé ironikus ez az álláspont, és szerintem nekünk határozottan kell fellépnünk, egyértelműen meg fogalmazni, hogy az ilyen törvényi rendelkezések ellentétesek az EU alap elveivel, az európai Lisszaboni szerződéssel, illetve az alap az emberi jogok alapkartájával. Ellentétes a gyűlési szabadság, a szólásszabadság elvével, a szexuális irányultság szerinti hátrányos megkülönböztetés tilalmával és itt szerintem jogos lenne jogsértési eljárást indítani Litvánia esetében. Reding. Köszönöm szépen, Reding biztos asszonyi a szó. Azzal kezdeném, hogy hangsúlyozom, hogy a bizottságnak nagyon egyértelmű ő, álláspontja van, elutasítja a homofóbiát, mert ez sérti az emberi méltóságot, és az elmúlt év november 22-én látogatást tettem Litvániában, és beszéltem Grabulskajta elnök asszonnyal és az igazságügy miniszterrel, és a javaslat az volt, hogy ezt az administratív kódot, amely az államigazgatási törvény, amely előirányozza azt, hogy nyilvános helyen a homoszexuálisok támogatását meg kell tiltani, és ez pénzbírságot von maga után, és ez bűncselekmény lesz. És a jelenlegi információim szerint ezt a módosítást a litván parlamentben elhalasztották ennek az elfogadását, és most úgy tűnik, hogy ez év tavaszán kerül majd erre sor. Ez tehát azt jelenti, hogy még mindig vitatkoznak a módosításról. A bizottság is vizsgálja a javaslatot és a büntető jogot is, és hát a többi litván jogszabályt is, abból a szemszögből, hogy megfelelnek-e a releváns uniós jogszabályoknak már 2009-ben a bizottság komoly aggodalmának adott hangot a litván hatóságok előtt, a, öszt, illetően, hogy mennyire lehet összeegyeztetni a kiskorúak védelmét az Európai Uniós jogokkal, különös tekintettel az alapvető jogokra. 2009-ben módosítás történt, és itt az információ megváltozott, ugyanis a családi értékeket hangsúlyozza, és ha ez nem valósul meg úgy, ahogyan az az alkotmányban szerepel, illetve a polgárjogban, akkor az káros lehet a kiskorúak számára, és ennek a törvénynek a gyakorlati alkalmazása felvetheti az összeegyeztethetőséget az e-kereskedelmi irányelvel és más jogszabályokkal, különös tekintettel a diszkrimináció megszüntetésére. A rendelkezésemre álló információk szerint az információszolgáltatási törvény módosítása megtörtént 2010. október 18-án, és ez a módosítás előirányozza, hogy a hirdetés és az audiovizuális kereskedelmi kommunikáció nem tartalmazhat olyat, ami a szexuális orientációval kapcsolatos és hogyha ezek a rendelkezések benne maradnak a törvényben, akkor hasonló problémával szembesülünk, mint a média törvény esetében az uniós alapjogi kárta 21. cikkét cikkével kapcsolatban. 2010 májusában a bizottság írta, levelet intézett a litván kormányhoz, és akkor elmondta, hogy aggódik a meleg büszkeség felvonulás betiltása miatt, hivatkozott az emberjogi kárta 12. cikkére, hivatkozott azokra az értékekre, amelyeken az Unió alapul, és 2010 májusában tehát a május 8-i meleg felvonulással kapcsolatosan. Szó esett, hogy milyen stratégia lehet, valósulhat meg a homofóbia ellen. A bizottság prioritása biztosítani azt, hogy az uniós jog az megfeleljen az alapjogi kartának beleértve 21-es cikket, amely tiltja a diszkriminációt a szexuális orientáció alapján. Hogy aztán ez hogyan valósul meg, ezt nagyon világosan kifejezésre juttatta a bizottság közleménye a az alapvető jogok kártájának megvalósításáról, amelyet 2010. novemberében fogadott el a bizottság. És most visszatérünk erre a kérdésre. Az éves jelentésben, amely a karta alkalmazását vizsgálja, és itt vizsgálja a 21. cikk megvalósulását is, ez év tavaszán jelenik ez meg, és ebben a logikában a fallometrikus vizsgálatok mint egy olyan eljárás, amelyet a menedékjogot kérők esetében alkalmaznak, ez természetesen része az uniós jognak, és akkor ez szorosan, illetve közvetlenül kapcsolódik a 21. cikkhez, a karta 21. cikkéhez, és ez pedig tiltja a szexuális orientáció alapján történő diszkriminációt. Tehát ez nagyon világosan azt jelenti, hogyha az európai jogban vagy a tagállami szinten alkalmazott uniós jogban diszkrimináció valósul meg, akkor ez sérti az unió jogát, és be kell avatkozni és erre tehát megvan az uniónak a hatásköre, hogy ilyenkor belépjen. Összefoglalásképpen szeretném biztosítani önöket a bizottság elkötelezettségéről, hogy fellép a homofóbia és a szexuális orientáción alapuló megkülönböztetés ellen minden rendelkezésére álló módjával. Ami pedig a polgári státusz elismerésével kapcsolatos. Nincs olyan szándékunk, hogy jogszabályokat javasoljunk, amely tiltaná a családjogban, a tagállamokban mindezt, mert ez a házasság módosítását eredményezné, ez a szubszidiaritás elvéből következik de ez határon átnyúló helyzetek esetében fontos, hogy ez az elismerés hogyan történik, mert akkor itt már nem az azonos neműek közötti házasság elismeréséről van szó. Tehát itt nem szabad a dolgokat egymással keverni, azt hiszem, hogy a tagállami, hangsúlyozni kell, hogy a tagállam határozza meg azt, hogy mit ért házasságon, és az Európai Uniónak pedig az a feladata, hogy biztosítsa az emberek szabad mozgását és a diszkriminációmentességet. Ez két külön dolog. Ez az, amit az Európai Uniós jog előirányoz, és nekünk ezt kell alkalmazni a gyakorlatban. Grazie, Köszönöm szépen, biztos asszony. Most a frakciók képviselői kapják meg a szót. Az EPP-vel kezdünk, Buszutil úr. Köszönöm szépen. Az EPP elkötelezettség egy az Európai Unió alapértékeit képviselje Európának, mindenféle diszkriminációval szemben fel kell lépnie, és ide tartozik a szexuális orientáción alapuló diszkrimináció. Ugyanakkor tiszteletben kell tartanunk a demokráciák jogait, hogyha ez figyelembe veszi az emberi jogokat és a diszkrimináció mentesség elvét, hogyha nemzeti törvényeket fogad el a szubszidiaritás elvének megsértése nélkül, és anélkül, hogy, és nem szabad, hogy túlságosan hamar elítéljünk egy tagállamot, vagy annak a gyakorlatát, Nekünk azért nem tetszik ez az elképzelés, mert ebben az esetben a javasolt törvény módosításról még nem is szavazott a litván parlament plenáris ülése, és a litván hatóságok vizsgálják még ezt a törvénytervezetet. A javasolt módosításokat a litván hatóságok sem tartották EU jogellenesnek, és hogyha ezt megállapítják, akkor ők fognak intézkedést tenni a diszkrimináció elkerülése érdekében. A törvényjavaslat valószínűleg nem is kerül be Litvánia törvénykönyvébe, ezért nem lesz ok arra, hogy ezt a tagállamot ilyen értelemben elítéljük. Zárásképpen remélem, hogy holnap az EPP képes lesz arra, hogy támogassa a közös állásfoglalást, amennyiben nem ítél el egyetlen tagállamot sem, és amennyiben úgy módosítjuk, hogy kiegyensúlyozottabb legyen az állásfoglalás szövege. Köszönöm. Köszönöm szépen. Moraes úr úgy látom nincs itt, Úgyhogy Ledford asszony kapja meg az Alde nevében két percre. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon remélem, hogy Litvánia tanul az Egyesült Királyság tapasztalatából, hiszen mi is keresztül mentünk ezeken az agonisztikus lépéseken, megpróbáltuk az iskolákban tiltani a homoszexualitás hirdetését, és azután Cameron úr 18 hónappal ezelőtt azt mondta, hogy a pártja tévedett, amikor támogatta ezt az 1988-as törvényt, és vissza is vonták ezt a törvényt. Cameron úr azt mondta, hogy az első nyíltan meleg miniszterelnök konzervatív lesz Nagy-Britanniában, majd meglátjuk de azért ez egy változás a megközelítésükben. A közép-jobb álláspontját az is tükrözi, hogy az EPP állásfoglalása megfelelően visszafogott. Remélem, hogy az EPP aláírja vagy csatlakozik ehhez az állásfoglaláshoz, hogyha a módosítóikat elfogadják holnap a szavazáson. Az Egyesült Királyság álláspontja oly mértékben változott, hogy most például egy hotelben kompenzációt kellett fizetni egy meleg párnak, akit nem akartak vendégül látni ebben az intézményben. A diszkrimináció tilalmát határozza meg a törvény, és a vita arról is szól, hogy az egyesülési jogot korlátozná Litván törvény, és ez korlátozhatja a szólásszabadságot is, ahogyan ezt az alapjogokkal foglalkozó ügynökség is kijelentette. Úgyhogy felhívom a parlament minden politikai színben szereplő tagját, hogy támogassa ezt a kezdeményezést az emberi jogok érvényesülése érdekében. Köszönöm szépen a zöldek nevében Cornelissen asszony egy percben. Elnök asszony, nem első alkalommal történik, hogy Litvánia megszegi a szerződés szövegét. Nem az első alkalom, amikor az LMBT csoportok jogait sértik. Ez nem egy alakart menü, amiből válogathatunk. Ha valaki tagállam, akkor a az EU minden szabályát be kell tartani, és Franciaország vagy Hollandia esetében például, ha Hollandia úgy dönt, hogy a bevándorlási jogszabályokkal kell majd, kezd el majd játszadozni a jövőben, ez ugyanúgy nem egen, megengedhető mindenki teljes jogú védelem illet az Európai Unióban. Elérkezett az ideje a jogi elemzésnek, és remélem, hogy ez mielőbb megtörténik, ugyanis nem engedhetjük meg, hogy először áldozatul essenek emberek, majd utána foglalkozunk ezen jogok érvényesülésével más tagállamokban. Elnök asszony, köszönöm szépen. A konzervatívok nevében Tanök úr. Két percben. Nagyon fontos, hogy minden állampolgár azonos szabadságjoggal, jogokkal rendelkezik, és minden tagállamnak tiszteletben kell ezt tartania, ezt az elvet. És ez, amikor Litvánia hét évvel ezelőtt csatlakozott az EU-hoz, akkor elismerte, hogy alkalmazni fogja az alapvető emberi jogokra vonatkozó rendelkezéseket. Az alapjogok emberi kartának 12-es, 21-es cikke szabályozza ezeket. A pártom és frakcióm nevében az unión kívül. El kell mondanom, hogy az egyenlőség, a diverzitás és a tolerancia elvét mindenhol vallani kell. Az embereknek azonban a hagyományos előítéleteik vannak a homoszexualitással szemben elsősorban vallási alapokon. Tehát az LMBT esetében is nem vádoló és nem rágalmazó nézetek tájékoztatásához, ha jogot biztosítunk, akkor ellenkezőleg ezt megfordítva az ellenkező oldalnak is jogot kell biztosítani. Mindenkinek joga van a saját magánvéleményéhez, de intézményes és jogi szinten azonban nem engedhetünk azokból az elvekből, hogy egyenlőek vagyunk, hiszen ez a haladó társadalmak egyik sarköve Európában. És az egyéni jogok garanciája egy mágnesként működött olyan országok, mint Litvánia számára is, amelyek a kommunizmussal akartak véget, kommunizmusok akartak véget vetni. A marginalizálódást, a támadhatóságot és az egyéb hátrányos megkülönbözéseket a 19. illetve 20. század eleje óta igyekszünk el kiküszöbölni. És ezt a törvényt el kell utasítanunk, mint inkompatibilis az európai jogszabályokkal. Itt Buzutil úr említette, hogy Litvánia és demokrácia, és ez a törvény még meg sem született, és ez gyakorlatilag indokolatlanná tenni a mai, ma esti vitát. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az a GUE frakció nevében Higgins úr két percben. A meleg kapcsolatok tájékoztatásáról, illetve annak tilalmáról szólva törvény, ez mindenféleképpen sérelmes az LMBT szervezetek jogaira nézve. Nagyon ironikus, hogy a sztálini diktát diktatúra igá, békjójától megszabadult ország 20 évvel később gyakorlatilag el akarja nyomni azt a szabadságjogot, hogy szexuális irányultságok szerint éljenek emberek. Én elítélem a gyűlölet kampányokat, és én tavaly májusban éppen ezért a Pride felvonuláson magam is részt vettem Vilniusban. A politikai berendezkedés egészen siralmasan kudarcot vallott eh, ezen a területen, és eh, a gazdaság is eh, ügyes helyzetben van, Litvániában konkrétan a munkanélküliség 18 százalékos és ilyen körülmények között a melegeket bűnbakként felhasználni egészen elfogadhatatlan. Ez olyan, mint a gyűlöletkampány Ugandában. A homofób kampány Litvániában egyfajta fenyege, úgy próbálja meg beállítani a dolgot, hogy a az ilyen jellegű tájékoztatás megrontja a gyermekeket. Ez egy aljas vád és rágalmazás. Biztonságba kell helyezni természetesen a gyermekeket, de teljesen elítélendő, hogy Litvániában nem érvényesül a tolerancia szelleme. Nekünk éppen ezért szolidaritásunkat kell kifejeznünk a Litvániában élők, illetve Európa más részein élők esetében, akik saját identitásuk szerint akarnak élni. Honorevole Imbrassas non sia in aula, quindi la parola... Azt hiszem, hogy Imbrassas úr nincs a teremben, úgyhogy akkor a következő hozzászólója szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, ő, biztos asszony. A helyzet Litvániában egy filmre emlékeztet, ahol a helyi rendőrség úgy próbálta a bűnözőket megtalálni, hogy még a bűncselekmény elkövetése előtt mindenféle sokat kérdezett meg. Most egy alapjogról van szó, és itt a különböző országok jogszabályai közötti ütközéseket kell megnézni. Itt nem abszolút jogokról van szó, hanem békés működésről, ami nem sérti a közrendet. De a jövőben is láthatjuk majd, hogy jogok ütközhetnek egymással, és azt hiszem, hogy a jövőben meg tudjuk állapítani, hogy melyik jogot hogyan tudjuk megvalósítani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és most pedig a többi hozzászóló következik. Zredlevska asszonyé másfél percre a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Litvániában a helyzet egyrészt ugye demokratikusan megválasztott ö, kormány működik, amely szabadon javasolhat jogszabályokat, a másik oldalon pedig az uniós jog védi, és a nemzetközi konvenciók védik az alapjogokat és az emberi jogokat. Most, ö, ahol az emberi jogok sérülnek, ö, ott ezt meg kell vizsgálni, és ez különösen vonatkozik bizonyos orientációjú csoportokra. Az Európai Parlament mindig is fellépett az emberi jogok megsértése ellen ez a törvény tervezett Litvániában a szólásszabadságot korlátozza a szexuális orientációval kapcsolatosan. És ezt a, ez az aggodalom jogos az Európai Parlamentben megnéztük, hogy Litvániában milyen bánásmódban részesülnek az etnikai kisebbségek, ők sem kapnak egyenlő jogokat. Litvániának meg kell felelnie, meg kellene felelnie bizonyos normáknak, amelyeket az uniós jog lefektet, és ebbe beletartoznak a nemzeti kisebbségek jogai is. Köszönöm szépen. Blinkevics üte asszony két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony kollégák. Litvánia számára nagyon kényes kérdés ez. Azzal kezdeném, hogy EU tagállamként Litvánia tiszteletben tartja az európai értékeket és az emberi jogokat. Sajnálatos, hogy vannak esetek, amikor bizonyos litván parlamenti képviselők olyan törvényeket kezdeményeznek, amelyek ezekre a jogokra is kedvezőtlen hatással vannak. Az litván parlament negatív véleményt nyilvánított a javaslatról, ez egyébként jelenleg van elbírálás alatt, és ez, ez ellentmond a nemzetközi és az EU jognak, illetve a litván alkotmánynak, hiszen szexuális orientáció alapján diszkriminációt állapít meg. A Lisszaboni szerződés alapján az alapvető jogok kartájának is meg kell felelnie Litvániának, és ez tiltja a diszkriminációt szexuális alapon. Rámutatnék, hogy a törvénytervezetben előirányzott módosításokat még nem fogadta el a litván parlament, és a litván Parlament és az Emberi Jogi Bizottság még nem tett, nem mondott véleményt a javaslatról. A nemzetközi kritika és az Európai Parlament álláspontja, illetve határozata segíteni fog abban, hogy elutasítsanak egy olyan javaslatot, amely megsérti az emberi jogokat és a diszkrimináció tilalmát. Köszönöm. Grazie, la parola. Köszönöm szépen. Romevai Rueda úr. Úgy gondolom, hogy nagyon világos volt, ami elhangzott. Olyan üzenetet akarunk közvetíteni a litván parlamentnek, de nem csak nekik, hanem mindazoknak, akik még mindig úgy tesznek, mint hogy alapvető tényekről vitáznának, illetve mintha ez a vita szükséges volna. Két dolgot szeretnék elmondani, amiről emlékeztetnem kell önöket. A homoszexualitást már nem tartják lelki betegségnek, vagy mentális betegségnek, elmebetegségnek. A második dolog, hogy nincsen olyan hitelképes kutatás, amely azt mutatná, hogy a gyermekek tájékoztatása oktatása a szexuális orientációjukra hatással van. Így aztán semmiféle törvény, semmiféle törvényjavaslat nem mondhat ellent ezeknek a tudományos megállapításoknak. Az üzenet az, hogy nem szabad úgy tenni, mint hogyha, illetve nem szabad egyáltalán törekedni arra, hogy erről vitát nyitsunk, nyissunk, hangsúlyozom, nem csak a litván parlament számára fontos ez, hanem azok számára, akik továbbra is napirendre kívánják tűnni ezeket a kérdéseket. Grazie, la parola all'onorevole Sim- Köszönöm szépen, Simanski úr, egy percben. Köszönöm szépen. A világon nincs ennyire kényes parlament, mint a miénk, amikor a szexuális orientációval kapcsolatos kérdésekről van szó. A litván törvénytervezet, ami egyébként még le sem lett fordítva, amikor már elítélt, elítélik, mielőtt foganatosítanák vagy elfogadnák. szerintem nekünk sokkal jó, nagyobb mértékben kéne bízni a litván jogalkotási folyamatban. Meg kell értenünk azokat a litván parlamenti képviselőket, akik törődnek a gyermekek védelmével, a szexuális tartalmú tájékoztatással szemben. Szerintem a gyermekekről teljesen megfeledkeztünk ebben a vitában, Itt beszéltünk a szolidaritásról, a szuverenitásról, de szolidaritás, szuverenitásról, de a gyermekek védelméről alig esett szó, úgyhogy én nem támogatom ezt a szöveget. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy Head asszony nincs jelen, úgyhogy Szenisin asszony kap egy percben szót. elnök asszony, kedves kollégák! Az európai polgárok meg vannak győződve arról, hogy egyelő jogaik vannak, de egyes tagállamokban a szexuális kisebbségekkel szembeni tolerancia túlságosan gyenge. Agresszív megnyilvánulások vannak az ilyen kisebbségekkel szemben, felvonulásukat betiltják. Tehát szerintem minimális szinten biztosítani kéne a hátrányos megkülönböztetés tilalmát korra, szexuális orientációra vagy vallásra való tekintettel. A homofóbia egyre elterjedtebb azokban az országokban, ahol az egyház szerepe nagyon erős iszlám országokban például a homoszexualitást halálbüntetéssel büntetik. Úgyhogy nagyon fontos ez az állásfoglalás ebből a szempontból is. Köszönöm szépen. La parola all'onorevole Köszönöm szépen, Trautmann asszony. Másfél percre. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony, biztos asszony, kedves kollégák az a módosító indítvány, amelyet most vizsgál a Litván Parlament, és amely azt eredményezheti, hogy a homoszexualitás megjelenítését ö, büntetik a kiskorúak védelme érdekében. A kérdés az, hogy hogyan lehet a kiskorúak védelme ürügyén az információszabadságot megsérteni és a diszkriminációt fenntartani a szexuális orientáció alapján. Nagyon tudjuk, hogy nagyon jól tudjuk, hogy az ilyen törvények a szexuális irányultság titkolásához, eltitkolásához vezetnek. De vannak túlkapások, támadások a homoszexuálisok ellen, és ez nem jelent mást, mint a bűncselekményekre való buzdítást. És tényleg nem engedhetjük meg, hogy az ifjúság legyen itt az ürügy, és a mások jogait ne tartsák tiszteletben. Ez a törvény teljességgel ellentétben áll az európai, a közösségi joggal, az alapjogokkal és az európai alapjogi kártával, illetve az Európai Emberi Jogi Egyezménnyel és ez tartalmazza megfelelő diszkrimináció ellenes rendelkezéseket, és biztosítani kell, hogy a tagállami rendelkezésekben ez megvalósuljon és az egyenlő bánásmód megvalósuljon minden területen. Biztos asszony, köszönöm önnek, hogy ilyen világos szavakat használt, és reméljük, hogy minden frakció meghallja az ön szavait, és azt gondolom, hogy én csatlakozhatom az előttem szólókhoz, az ALDE frakciókhoz, akik a kezdeményezéssel előálltak. Köszönöm szépen, és akkor kérem a spontán hozzászólókat, hogy tartsák be a hozzászólási időt. Éjfélkor befejezzük ugyanis a munkát, és először megadom a szót Gribacka asszonynak. Biztos asszony, kedves kollégák, a parlament egy olyan javaslatot vitat meg, amelyet egy parlamenti képviselő terjesztett elő egy uniós tagállamban. A a tagállami parlamentek nem írhatjuk elő, hogy mit vitassanak meg és mit nem. Én Holnap azt gondolom, hogy egy olyan kérdésről szavazunk, amiről még nem született döntés. Ez most még vita tárgyát képezi egy tagállami parlamentben. Mindazonáltal ez potenciális fenyegetést jelenthet, de van már konkrét törvény, mégpedig a magyar médiatörvény, amely már hatályba is lépett és akkor miért adunk több időt a magyar kormánynak, hogy ezen gondolkozzon, és hogy majd esetleg később fogad el módosításokat. Tehát én azt gondolom, hogy meg kellene várni az állásfoglalás elfogadását, amíg nem fejeződik be a vita a litván parlamentben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mortinajte asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos asszony. Én Litvániából jöttem, és egy olyan határozatról beszélünk ma, vagy állásfoglalásról, amelynek az alapja egy államigazgatási törvényhez javasolt módosítás. Nem zárult még le a Nemzeti Parlamentben a jogszabály tárgyalása, és az Európai Parlament most kíván beavatkozni, a szakbizottságban nem folytak erről tárgyalások, és a vélemények a litván parlamentben negatívak eh, a tervezettel kapcsolatosan. Nem támogatom az állásfoglalást, mert eh, a reakció túlzott, és Higgins kollégát kérem, hogy ne beszéljen olyas eh, miről, amit nem tapasztalt meg, amikor a Szovjetuniót hasonlítja jelen a mai Litvániához. Ez számomra elfogadhatatlan és érthetetlen. Köszönöm szépen. Teina asszonyé a szó. Elnök asszony, biztos asszony, az alapjogi karta és konvenció a szexuális irányultság szerinti diszkriminációt tiltja. És a 6 67-es cikk értelmében ezek tilalmát. Litvánia tagáll, az EU tagállama, és úgy tűnik, hogy nem akarja osztani 500 millió ember értékét. 2009-ben a törvény felhigított formában hatályba lépett, ami a kiskorúak védelméről szólt, és ennek szellemében tiltották be a Pride felvonulást. A nyilvános tájékoztatás, a, nyilv, a szexuális, homoszexuálisokról folyó nyilvános beszéd tiltott lenne, és én üdvözlöm éppen ezért a bizottság azon stratégiáját, ami a homofóbiát tiltaná, és azt szeretném kifejezetten megköszönni Reding asszonynak, hogy jelen van 24, tehát éjfél előtt ezen a vitán, és ez is aláhúzza ennek a fellépésnek a fontosságát. Köszönöm szépen, Reding biztos asszony. Elnök asszony, Úgy látom, hogy nagy egyetértés uralkodik a házban a főbb politikai pártok között a diszkrimináció tiltásának kérdésében. És ha állásfoglalás születik, ami hangsúlyozza ezt az elvet, illetve ennek alkalmazását a nemzeti jogszabályokban, ami kötelező a tagállamokra nézve, az általuk is elfogadott európai szabályok tekintetében, akkor ez most érkezett el ennek az ideje. Akik azt mondják, hogy itt törvényről, olyan törvényről van szó, ami még hatályba sem lépett, ez egy törvénytervezet, ezt próbálták hangsúlyozni, ugyanakkor viszont emlékszem, és emlékeztetnék arra, hogy a litván asszony és a litván kormány egyértelműen az ilyen javaslatokkal szemben foglalt állást, amit egyes parlamenti képviselők beterjesztettek. És gyakorlatilag holnap egy hangú vita folyik majd azokról az elvekről, amiben amihez mind a 27 tagállam szabadon hozzájárult, amelyek az irányelvekben is tükröződnek, illetve az alapjogi kartában, és ezt remélem a holnapi szavazás is majd meg fogja erősíteni, és ez is erősíti majd a parlament szerepét. Köszönöm szépen. Biztos asszonyt két állásfoglalás indítványunk van. Ezzel lezárjuk a vitát, és holnap fél egykor lesz a, vita, a szavazás.